Szeretném üdvözölni a FAM és a LIBE bizottság nevében az itt megjelenteket ma délután, itt az együttes ülésünkön, amelyet a LIBE és a FAM bizottság rendez meg. Két fontos témánk van, amelyről ma szavazunk. Először is megnézzük azonban az egyes napirendi pontot, ebben pedig a napi rendet kell elfogadnunk, nincsen semmilyen fenntartás, kifogás a napirend ellen, tehát akkor elfogadhatjuk. A kettes pont az elnök közleményei. Nincsenek közleményeim. A hármas pont pedig a jegyzőkönyvek elfogadása, és pedig a, a július 30. szeptember második, a szeptember 29-i. Amennyiben nincsen semmilyen kifogás megjegyzés a rendek, illetve a jegyzőkönyvek elfogadásával szemben, akkor a jegyzőkönyveket jóvá hagyjuk. Folytatjuk a négyes ponttal amely az európai védelmi határozatról szól. November 25-én tartottunk már egy együttes ülést, és a felelős előadók mutatták be a tárgyalások eredményét, és megkapták a lehetőséget, hogy hozzászóljanak ahhoz, hogy hogyan folytassuk a munkát. Most elérkeztünk a szavazáshoz, és pedig a tárgyalások eredményeiről fogunk szavazni. A szót pedig most szeretném átadni két előadónknak, azonban eh, Jiménez Peszerille tagunknak adom át az szót. parancsolj. Igen, mielőtt szavazunk, röviden szeretnék hozzászólni. Szerintem egy nagyon jó, elfogadható szövegről van szó. Mindenki azt óhajtotta volna, hogy egy kicsit ambiciózusabb legyen, ám legyenek biztosak benne, hogy ez a maximum, amit elérhetünk. És természetesen a leglényegesebb célunkat sem adtuk fel, ez pedig az áldozatvédelem az egész Európai Unió területén. Európai Parlamentként, az európai polgárok és az áldozatok képviselőjeként tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy az áldozatoknak szüksége van a védelmünkre, szükségük van egy jelzésre. Éppen ezért szeretnénk most a tervezetünkkel ezt érvényre juttatni, hogy a decemberi plenárison el is fogadhassuk a anyagot. Nagyon sokat fáradoztunk az áldozatok értelmében. Igazságos célról van szó, és reméljük, hogy minnyáján profitálnak ebből. Most átadnám a Libe bizottság felelősének Romero asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. A szakbizottságai közötti munka most véget ért, és az Európai Védelmi Határozat tekintetében eh, már a tanácssal vagyunk tárgyalásban. Természetesen kompromisszumról van szó, hiszen minden kezdeményezésnél nagyon sok különféle szempont merül még fel, amelyeket figyelembe kell venni. Azonban végezetül tisztában vagyunk annak, hogy mennyire lényeges ennek a jogszabálynak a sürgőségét figyelembe venni, hiszen itt az agresszornak, a támadóknak és az áldozatoknak is szeretnénk az Európai Unió nevében jelzést adni. Remélem, hogy nem sokára ratifikálásra kerül a jogszabály, és így ez az eszköz használható is lesz. Sürgős a dolog, hiszen ezt a tanácssal meg is tárgyaltuk az egyik olyan eszközről van szó, melyről úgy gondolom, hogy a parlamentnek tényleg dicsőségére válik. Hiszen az összes frakcióval sikerült megállapodnunk, az összes frakció egyetért a jogszabályban, és egy nagyon lényeges európai kérdésről van szó, arról, hogy védjük az áldozatokat, és pedig ott, ahol vannak. Ez természetesen kölcsönös felelősséget is jelent a tanácssal kapcsolatban. Most pedig a tanácshoz is fordulunk, mivel a parlament ilyen sürgősnek tartja ezt a kérdést, a tanácsban is várjuk az egyhangúságot. Remélem, hogy minél hamarabb átültethető lesz majd a honi joggyakorlatokba ez az eszköz, hogy az áldozatok a lehető leghamarabb védelemben részesüljenek. Tehát reméljük, hogy a anyagot a tanács is sürgősséggel szavazza majd meg. Most pedig szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy az összes frakció egyetért ebben a jogszabály tervezetben. Köszönöm a módosítókat is. Köszönöm Romero asszony. Most a szót a tanács képviselőjének adom át, Gerge úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A belga elnökség eh, mindig is most is nagy fontosságot tulajdonít az Európai Védelmi határozónak már. A szeptember 29-i orientáció szavazás óta az elnökség együtt dolgozik a véleményezőkkel, az előadókkal, és köszönöm szépen a két előadónak az együttműködést és, jelz, és a jelzést, hogy mennyire fontosnak tartják az áldozatvédelmet. A legutóbbi trilógus során úgy gondoltuk, hogy nagyon közel vagyunk egy elfogadható megoldáshoz a ö, két intézmény számára, és az elnökség figyelmében vette a tanácsnál tapasztalható helyzetet, ahol is probléma ö, volt a hatállyal, amely az eszközben szerepelt. A hatály a ö, megfelelő támogatottságot kapott a tárgyalások során a parlamenttel. Ez a helyzet ö, alakult az utóbbi időben, amikor is a tanács álláspontja konszolidálódott. Egyes országok, egy egész csoport, ö, amely a hatályt kritizálta, ö, meg erősödött. Ez független álláspont attól, hogy milyen megoldásokat sikerült találni az előadókkal a különböző irányelv megadások tekintetében. Most a tanács újra fogja értékelni a helyzetet, és természetesen figyelembe vesszük azt a véleményt, amelyet a parlament ad, és hogy milyen jelzést ad az Európai Parlament. Köszönöm. Vám tak. Nagyon szépen köszönöm eljött az ideje a végszavazásnak. Akkor most a konszolidált szövegről szavazunk. A 231-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. és elektronikus lesz a végszavazás, tehát kérem mindenki szavazzon, megnyitom a szavazást. Igazából nincsen itt a kártyám, tehát akkor adja hozzá a szavazatomban. És mellette szavaz? Lezárom a szavazást. 46 mellette, 0 ellene, és 5 tartózkodás. Gratulálunk! mindkét szakbizottság nevében meleg köszönetet szeretnék kifejezni mindkét előadónknak és az összes kollégának mindkét bizottság részéről, hiszen kiváló együttműködésről tettek tanúbizottságot. Nagyon szépen köszönöm. Eh, Akkor folytatjuk a következő témával. Ez is egy eh, közös ügy, mindkét szakbizottság dolgozott rajta, és az ember kereskedelemről szóló irány el ajánlásról van szó, és a FAM és a LIBE szakbizottságok részéről is van egy-egy előadó, Bauer asszony. A FAM szakbizottság előadója sajnos nem lehet ma közöttünk, de Héd asszonynak szeretném átadni a szót, aki a Libe bizottság felelős előadója. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném megköszönni mindkét szakbizottságnak a saját és Balrasszony nevében is a kiváló együttműködést. Elérkeztünk egy olyan szöveg változathoz, amely tartalmazza a bizottság javaslatát is. Ez a jelenlegi szöveg jobb az áldozatok szempontjából jobb, hatékonyabb szankciókat tartalmaz a támadók ellenében. Köszönjük szépen a támogatást, köszönjük az árnyékelőadóknak és a bizottságok tagjainak a munkát. De most áttérek az angol nyelvre, és néhány lényeges dolgot szeretnék majd mondani, és remélem, hogy az angol könnyebben érthető lesz. Kérem, vegyék figyelembe, hogy a konszolidált szöveg, ahogy a tanácssal megepítettük, a 2-től 8 ez egy csomag, egy módosító csomag, nagyon fontos csomag. A 154-es cikkeit, ha módosítjuk, ahogy az ALDE javasolja részenkéti szavazásban, az egész csomag okafogyattá válik. Ez nagyon sajnálatos lenne, hiszen nagyon sokat dolgoztunk ezen. Kérem, ne feledjék, ha az ALDE módosítói keresztül mennek, a tartalom ugyanaz marad. A megállapodás alapját képező szövegben nincsen kötelezettség arra vonatkozóan, hogy az emberkereskedelem áldozatainak szolgálatait igénybe vevő kapcsolatban nincsen semmifajta kriminalizáció, tehát nincsen büntetéssel összefüggő kötelezettség. Nem büntethető. Köszönöm, Hédasszony. És Buszuttil úr is rövid felszólásra szót kért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néppárti koordinátorként kérek szót a Libe Bizottság részéről. Szeretném megemlíteni, ahogy ön is említette, hogy Bauer asszony sajnos nincs itt, Kongóban van egy parlamenti delegáció tagjaként, éppen ezért nem tud itt lenni ma köztünk, de szeretném megragadni az alkalmat, hogy eh, het kolléganőnek és Bauer asszonynak is gratuláljak, hiszen nagyon sok munkát végzett ezzel a dossziéval kapcsolatban, és sajnálatos tény az, hogy ma nem lehet itt köztünk. Egyetértek het asszonyon azzal kapcsolatban, amit említett, mármint ami a konszolidált szöveget illeti, ez a néppárt álláspontja is. Még egyszer, nagyon szépen köszönjük mindkét jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. A szót most átadnám a tanácsnak, Jensen asszonynak. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez nagyon fontos irányelv a belga elnökség számára, mert ez prioritás a mi programunkban, de a tanácsban is az. Intenzív tárgyalás folyt a két előadóval, a két jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Fontos témáról van szó, és sikerült a tárgyalásokat is ebben a szellemben folytatni az utóbbi ö, trilógus után a korreper egyetértett azzal a szöveggel, amelyet a jelentéstevők most önök elé terjesztenek. Azt hiszük, ez nagyon jó egyensúly, ami kialakult, és így ö, sikerül az emberkereskedelem elleni harcot hatékonyabbá tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szót átadjuk a bizottság képviselőjének, Boratinski úrnak. Uh, thank you very much for giving... Nagyon szépen köszönöm, hogy megkaptam a szót. Az Európai Bizottság nevében szeretnénk nagy meleg, megelégedettségünknek hangot adni. Örülünk, hogy a parlament megkívánja szavazni az első irányelvet, amely nagyon fontos BTK irányelv. A parlament nagyon fontos szerepet játszott ennek az irányelvnek az alakításában. A Lisszaboni szerződés követően az első irányelvről van szó. Szeretném kifejezni, hogy nagyon szépen köszönjük a konstruktív légkörben lezajlott tárgyalásokat, is. kiváló munkát végeztek a jelentéstevők. Nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy ez jó ómen a jövőre vonatkozóan. Vámták! Köszönöm szépen. Itt az ideje, hogy átérjünk a szavazásra még akkor is, hogyha ez egy jelentéstervezet, tehát a 15.4-es módosítóra és a 2.2.8-asra. Tehát készfeltartással szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a konszolidált szöveg egészéről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. A végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 51 mellette nincs tartózkodás, nincs elutasítás. Decemberben a plenárison lesz szavazás. És mielőtt berekeztjük ezt az együttes ülést, szeretném kifejezésre juttatni, hogy mennyire hálás vagyok, és mennyire örülök, hogy ilyen jó volt az együttműködés a két szakbizottság között. Az 51-es cikk tekintetében. Tehát köszönöm szépen a kiváló együttműködést, köszönöm az előadóknak, és reméljük, hogy Bauer az, hogy minél hamarabb értesítést kap erről a pozitív mozzanatról. Szeretném megköszönni a titkárságainknak is a kiváló munkát, hiszen nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen sikeres lett a munkánk. Köszönöm mindkét bizottság tagjainak az erőfeszítéseiket, mert most egy nagyon jó szavazási eredményt könyvelhetünk el. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett a munkában. A Nőjog és Esélyegyenlőségi Bizottság ülése folytatódik.